Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt kollégák! Megnyitom a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság megszakított ülését, és nézzük is meg a hatos napi rendi pontot. Eszme is véleménycsere az OLAF felügyelő bizottságával. Itt ezen eszmecsere során egy szabályszerű eszmecserét ejtünk meg, amelyre ismételten sort kerítünk itt a szakbizottságunkban. Denolf úr és a felügyelőbizottság, az alapfelügyelőbizottságának tagjai most egy különleges politikai helyzetben látogatnak meg minket. Először is Denolf urat, valamint Kamri és Pinyó asszonyt, továbbá Bös és Timmermans urakat üdvözlöm itt körünkben. Így a teljes felügyelőbizottság jelen van, és ennek különösen örülünk. Ezzel a nyilvános ülés kezdetén még néhány szót ejtenék a jelenlegi politikai helyzetről, hogy mindenki tudatában legyen a történéseknek. Nem mindennapos folyamat, hogy az Európai Bizottság egy tagja benyújtja lemondását, és egyáltalán nem mindennapi az sem, hogy a lemondást követően különböző nyilatkozatok követik egymást, hogy vajon ez a lemondás önkéntes vagy kényszerített módon történt. Ezekre a kérdésekre eljut nem tudok válaszolni, nem is szeretnék a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság kötelességének tekintette, hogy az Olafot, amely a csalásért és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméért felelős szerv, egy nem hivatalos ülés, egy nem nyilvános ülés keretében, a koordinátorok nem nyilvános ülésének keretében Giovanni Kessler jelenlétében az Olaf főigazgatójának jelenléte keretében eszmét cseréljünk, és megadjuk neki a lehetőséget, hogy bemutassa a történéseket a saját nézőpontjából. Kessler úr ezt rendkívül részletesen megtette, és ezen nem nyilvános eszmecsere végén a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság tagjai az OLAF főigazgatójával azzal az eredményre jutottunk, hogy az Európai Parlament elnökségének ajánljuk majd, hogy kérjük a Fanikes jelentéshez való megfelelő hozzáférésünket. Ezen kívül az Európai Parlament plenáris ülésén állást foglal majd Barroso úr, Dali biztos úr visszalépésével kapcsolatban. A parlament elnöksége követte szakbizottságunk ajánlását, Schulz úr már ezügyben levelet is intézett Barroso elnök úrhoz, most megérkezett Barozó úr válasza, és a költségvetési ellenőrző szakbizottság tagjainak ezt ki is osztjuk majd az ülés folyamán, vagy a koordinátori ülésen fogunk erről beszélni. A világ legtermészetesebb dolga, hogy a bizottság egyik tagja, ha visszalép, akkor a közvetlenül megválasztott képviselőknek lehetőségük nyílik arra, hogy a bizottság elnökével megbeszéljék, hogy milyen okok is vezettek ez a lemondáshoz. Nos, azon politikai háttér ismeretében, amelyet nagy figyelem üvez, övezett, természetesen nem könnyű feladat most önökkel eszmét cserélni az általános feladatkörökről a felügyelő bizottság kapcsán. Eljött még egyszer kifejezésre juttatnám, hogy a jelenlegi jogszabályok, illetve az OLAF alapszabálya szempontjából két dolgot tartunk fontosnak. Az OLAFot jó okkal hozták létre, a megfelelő intézményes keretek között a hatékony csalás leküzdés céljával. A 99-es történésekből levontuk a következtetéseket és megalapítottuk az Olafot. Nagyon fontos ugyanis a csalás elleni küzdelem függetlensége, ez mindig is fontos volt a parlament számára. Ugyanakkor egy demokráciához hozzátartozik, hogy a hatalommegosztás és a demokratikus ellenőrzés elve alapján egy független szervnek is ellenőrzés alá kell tartoznia a fékek és ellensúlyok elvének betartásával. És itt természetesen a felügyelő bizottságnak központi feladat jut. Éppen ezért nagyon örülünk, hogy önök most itt vannak körünkben, hogy eszmecserét folytassanak velünk. Érdekelne minket, hogy az önök nézőpontjából mik is a fontos történések, amelyek önöket foglalkoztatják, mennyire hatékonynak ítélik meg munkájukat, és miféle támogatást tudnánk önöknek nyújtani parlamentként, képviselőként, avagy hogyan lehetne a lehető legmegfelelőbben végrehajtani az uniós jogszabályokat. Üdvözlöm tehát Önöket, és megadom most a szót a felügyelőbizottság elnökének, Denolf úrt, úrnak, mert előre örülök az eszmecserének. Köszönöm szépen, Tarrer úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a Kokobúnak, hogy elfogadta kérésünket, hogy jelen lehessünk itt ma áprilisban készült egy bizottsági beszámoló, azóta nagyon sok minden történt. Hangsúlyozni szeretném, hogy a Kokobu az egyike annak a három intézménynek, amely jelölt bennünket. A Lordok házába is ellátogatunk, hogy a monetáris felvizsgálatról beszéljünk a monetáris felülvizsgálat azért jött létre, hogy még erőteljesebb hát ellenőrző szerepe legyen, jogköre legyen az Olafnak, amellett, hogy nem avatkozik be a folyó nyomozásokba. A főigazgatót is segíti a, a bizottság, a monetáris felülvizsgálati bizottság a munkája elvégzésében. És segít abban, hogy megfelelő színvonalon zajoljanak a vizsgálatok, és az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat is betartsuk. Alapvetően jelentéseket készít az európai intézmények részére, ezzel látja el a munkáját, illetve véleményeket készít a főigazgató részére, az Olafnak ajánlásokat tesz, esetleg megkérdőjelez tevékenységeket, amikor ez szükségesnek ítéli. A fölvizsgálati e, bizottság e, rendszeresen nyomon követi az Olaf munkáját reprezentatív mintát vizsgál a vizsgált esetek közül, és megvitatja ezeket a főigazgatóval mindenképpen odafigyelnek arra is, hogy ne érje nyomás gyakorlás az Olafot. A felügyelő bizottság a Kokobibe is ellátogat, és elmondja, ismerteti, hogy milyen problémákba ütközött a feladata teljesítésekor, vagyis az Olaf nyomozási vizsgálati munkájának felügyeletekor. a kezetektől, a mandátum a kezeteitől fogva a felügyelőbizottság problémákba ütközött. a nyomozási felügyelet terén az Olaf főigazgatója nem minden ügy irataiba engedett betekintést. Ezért a felügyelőbizottság a főigazgatóval való hosszas megbeszélés után egyfajta együttműködési mechanizmust alakított ki Szolvit mintára. 2007-es véleményében ez szerepel. Idézem. Módszertant kell kialakítani, annak érdekében, hogy a CMS ügyiratokhoz hozzáférjen a felügyelő bizottság. A felügyelő bizottság dönt végső soron arról, hogy a korábbi intézkedések elegendőek voltak-e ahhoz, hogy munkáját megfelelően elláthassa, és hogy szükség van arra, hogy az egész ügyirathoz hozzáférjen. A CMS, azaz ügykezelési rendszer, ehhez hozzá kell férnie a felügyelő bizottságnak. Ez azt jelenti, hogy az Olafnak nincs joga a betekintést megtakadni, és késedelem nélkül kell biztosítani a betekintés lehetőségét. A nemzetközi jogi mechanizmusok alapján, illetve a főigazgatóval való megállapodás alapján a nemzeti igazságszolgáltatási szervekhez küldött aktákat legalább öt nappal az átküldés előtt meg kell küldeni a bizottságnak. Ez a 11 per 7-es pontban van lefektetve a 1073 per 99-es rendeletben, amely az eljárásjogi garanciákról is szól az OLAF működését tekintve. Ugyanakkor a felügyelőbizottságnak azonnal egy előadót kell kineveznie, e, mihelyt e, az ügyiratba e, betekinthetett, és a következő plenáris felügyelőbizottsági ülésen kell dönteni a meghozandó intézkedésekről. Ez az utolsó bekezdés tehát így szól. Az OLAF a véleményünk szerint életbe vágó fontosságú munkát végez az OLAF nyomozásának, vizsgálatainak felügyeletében a főigazgatóval való megállapodás alapján is. Ez az egyetlen testület, amely a vizsgálati tevékenységbe betekinthet, erre nagyon fontos felhívni a figyelmet. Annak érdekében, hogy a felügyelőbizottság eh, megfelelően végezhesse a munkáját, a következő feltételeknek kell teljesülniük. Egy, az ügyiratokhoz hozzá kell, hogy tudjon eh, férni bármikor, amikor azt eh, szükségesnek tartja, hogy az IDPS is ezt meghatározza. Kettő, az Olafnak minden eljárási szabályt be kell tartania, a hivatalos közönyben közétett szabályokat is a felügyelő bizottság titkárságának teljes függetlenségben kell működnie. Ez sajnos nem így van, a főigazgató bármikor lecserélheti a e, munkatársakat, és meg is tette ezt, illetve a 86 fő 25%-os hiányt mutat a felügyelőbizottság költségvetése, illetve a titkársági kiadásai egy külön költségvetési tételt kell, hogy képezzenek. Bízunk benne, számítunk az Európai Parlament támogatására, abból a szempontból, hogy ezek a feltételek teljesüljenek. Ez a feljegyzés a felügyelőbizottságban készült. Nagyon fontos, hogy tudják, hogy csak emiatt az oknál fogva, és emiatt az oknál fogva érkeztünk ma önökhöz. Elnök, köszönöm szépen, Danald úr. Köszönjük ezt a nyilatkozatot a felügyelőbizottság részéről. Most pedig átadom a szót a szakbizottság tagjainak Inge Gressle. Köszönöm. Az Olaf jogalap jelentéstevőjeként nagyon örülök, hogy most itt vannak önök körünkben köszönetet mondok ezért. Ezeket a dolgokat, amiket most nyilvánosan elmondtak, már zárt ajtók mögött megbeszéltük, és úgy vélem, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy a főigazgató az, akit ellenőrizni kell, és az ő feladata, és mi elég sok erőfeszítést is tettünk az önök kiválasztására és megfelelő munkalehetőségek biztosítására önöknek, tehát hogy az önök munka lehetőségeit az OLAF főigazgatója látozza. Én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Egy évig szemléltem, hogy hogy akadályoztak önöket tervszerűen. Hosszú ideig szokásos volt ez az Olafnál, már a korábbi főigazgató esetében is ugyan erőfeszítések történtek, nem is volt egyetlen felügyelőbizottságnak sem volt könnyű dolga az Olaf-nel, de én ezt nem tudom most már tovább elfogadni. Nagyon sok időt elvesztegettünk, és hogyha a Dali ügy finomságait megvizsgálom, akkor azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha megerősítenénk a felügyelőbizottságot, nem pedig gyengítenénk azt. Tettünk már néhány dolgot, ami a következő 2013-as költségvetést illeti egy frakciókon átnyúló kérelemmel éltünk, megpróbáljuk azt a költségvetési sort létrehozni, ahol szerepel a felügyelőbizottság létszámterve is, de itt mélyebbre ható problémáról van szó. Hogyha a főigazgató nem fogadja el a felügyelőbizottság eljárási szabályzatát, amelyet részben az örök elődjei fogadtak el, és amely mindig is érvényes volt. Tehát, hogyha már ez az eljárási szabályzat nem érvényes, mert az, akit ellenőrizni kell, ő akarja meghatározni, hogy mik legyenek a szabályok, hát kedves kollégák, előfordulhat ilyesmi? Akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy hibát követnénk el, ha nem erősítenénk meg önöket. Én én inkább felveszem az elém dobott kesztyűt, elfogadom a kihívást, egy dolog világos, a bizottság és Semet a biztos úr, akik csak szemlélik ezeket az eseményeket, hogy hogyan szorítják önöket a falhoz, én ezt teljes mértékben elfogadhatatlannak tartom, és őszintén szóval nem kívánom ezt tovább elnézni. Szeretném, hogyha tudnák végezni munkájukat, és hozzáférnének az esetmenedzsment rendszerhez, anélkül, hogy beavatkoznának a vizsgálatokban, mindig is ez volt a feltétel, és azt tudom, hogy nem, nem is ez a szándékuk. Azt hiszem, hogy önöknek tudniuk kell dolgozni, és az a főigazgató nem hagyja önöket dolgozni. Ez nem az én ö, kitalációm, önök maguk mondták ezt. Ezt teljes mértékben elfogadhatatlannak tartom. itt a szabályok betartását kell ellenőrizni, és hogyha az önök saját szabályait a főigazgató nem tartja tiszteletben, akkor a legfőbb ideje annak, hogy esetleg azzal is foglalkozunk, hogy talán más szabályok sem kerülnek betartásra. Nagyon fontos dolgok vannak itt ugyanakkor terítéken. Azt hiszem, hogy a Dali esetében egy zajló ügyről van szó, jelenleg még nem Tudjuk ennek kimenetelét, jó lenne még önöket meghívni ezzel kapcsolatban, hogyha végkövetkeztetésre jutottak, hogy beszámoljanak majd erről az esetről. Érdekelne, hogy az Olaf jelentést mikor kapták meg, és milyen dátum szerepel ezen, és érdekelne az is, hogy hogyan értékelik ezt. A Francia és Bic ítélettel kapcsolatosan, ahol a 164-es bekezdésben az szerepel, hogy a rendelet világosan szól a nemzetközi igazság szolgáltatási rendszernek kell követni ezt az ügyet, tehát nem egyszerűen egy telefonhívás révén kell, hogy ez megtörténjen, hogy elküldik ezt az esetet Máltára, hanem itt az a kérdés, hogy hogyan is kezelték ezt az egész kérdést. Fontos lenne tehát, hogyha ezzel a kapcsolatban kifejeznék véleményüket. Tehát hogyan foglalkoztak a Dali ügyel az átadás előtt, ugyanis a Dali ügy ö, ahhoz a kérdéshez vezet el minket, hogy egyáltalán mit is szabad a politikusoknak, és mit nem. Ez a legfontosabb, ami a Dali ügyel kapcsolatban felmerült elnök. Köszönöm, ez egy központi lényeges kérdés, és csatlakoznék még ehhez egy másik kérdéssel. Voltak sajtójelentések a felügyelőbizottság elnökének cseréjéről, amely esetleg ezzel összefüggésben van meg tudják -e erősíteni ezeket a sajtó jelentéseket, illetve a jelenlegi eljárással kapcsolatban tudnak-e valamit mondani eljárásjogi szempontból, hogy tanulságokat vonhassunk le ebből az esetből. Denolf úr is megemlítette, hogy itt a határidőket be kell tartani, amelyek a jogalapban is szerepelnek, ez itt egy központi szerepet játszott. Tudnak-e talán azonnal válaszolni ezekre a kérdésekre, tessék? Köszönöm szépen eh, ezt a két kérdést. Mindenek előtt az első kérdés a Franciscan Back eh, Rule vagy szabálya kapcsolatban esettel kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy az OLAF főigazgatója nem ért egyet a mi saját eljárási szabályainkkal. A saját eljárási szabályainkban szerepel, hogyha egy esetről, egy ügyről az OLAF tájékoztat bennünket, akkor egy előadót kell kineveznünk. Ezt megtettük. Aztán meg kell várnunk, hogy ez az előadó a következő plenáris ülésünkön, a felügyelőbizottság következő plenáris ülésén a jelentését ismertesse. Most ezért nyilván nem tudunk semmiről beszámolni, mielőtt a plenáris ülésünket megtartottuk volna. November 22-én lesz a következő ilyen plenáris ülés, most ez a folyamat zajlik. Saját eljárási szabályainkat követjük, kineveztük az előadót, a kolléganő Binyonasszony készíti a jelentését, de még nem volt alkalma a plenárison beszámolni erről. Természetesen figyelme kell venni azt is, hogy nem teljes munkaidős köztisztviselők vagyunk, hanem havonta egyszer találkozunk, ezért várjuk, hogy a jelentést megismerhessük, és abban állapodtunk meg, de hát nem is lennénk képesek rá egyébként a saját jelensi szabályaink szerint, hogy eleget tegyünk a főigazgató kivenelmainak. A második kérdés, a korábbi felügyelőbizottsági elnök lemondásával kapcsolatos volt egy zárt ajtók mögötti egyeztetésünk, vitánk erről, és nyilván a parlamentnek is vannak zárt ajtók mögötti találkozói, egy hivatalos sajtó tájékoztató készült, és én ehhez tartom magam. Mindenkinek van joga zárt ajtók mögött tanácskozni. Úgy gondolom, hogyha az intézmények elmondanák, hogy mi történt zárt ajtók mögött, akkor az nagyon nagy kárt okozna. Nos, ezen körülményekről nyilvánosan vitázunk, és azt hiszem, hogy jó gyakorlat önöknek lehetőséget adni arra, hogy erről fejezzék ki véleményüket. Tinemens úr szeretne hozzászólni, tessék. Thank you <coughs> very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is olvastam a sajtóban, a német sajtóban sok mindent a ö, lemondásomról az elnöki posztról. El kell mondjam, hogy ez az információ teljesen alaptalan. Sokkolt, amikor olvastam. Az okokat csak annyit mondhatok, hogy mi felügyelőbizottságként egy sajtókommunikét adtunk ki, amelyben kimondjuk, hogy lemondtam a felügyelőbizottsági elnökségről személyes okokból. Ezeket az okokat továbbra is személyesként szeretném kezelni. Nem szeretnék erről vitát nyitni. Remélem, hogy ezt ezt megértik és tiszteletben tartják. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Jens a kollégája szó. Ich habe uh, äh, dich zuerst gesehen. Először téged láttalak. Köszönöm, mondja Jens Geyer. Bizonyosan szükséges, hogy lefolytassuk ezt a vitát fontos lenne számomra, hogy elkülönítsük egymástól az egyes dolgokat. Az ártójutók mögött lezajlott ülést Strasbourgban tartottuk, Kessler főigazgató részvételével, és értelmezném az eredményt. Volt egy képviselői csoport, akik Dalit ártatlannak tekintették, Voltak olyan, volt egy olyan csoport, akik viszont vétkesnek vélték egyes, egyiknek sem volt ok, semmiféle külön oka arra, hogy így döntött, azon kívül, amit az újságokból megtudtak az Olaf vizsgálatról, amelyet ugye átadtak a máltai hatóságoknak, és itt azt hiszem, hogy a megfogalmazásomon pontosítani kell, a vétkes nem a pontos kategória, a képviselők fele azt mondta, hogy nézzük majd meg, hogy mi történik ezzel az ügyel a máltai hatóságoknál. Az EJS másik oldala egy fegyelmi jogi eljárás a bizottság elnök által, és a képviselők másik fele azt mondta, hogy itt az Olaf barkácsolt össze egy ügyet. Most még nem tudjuk, hogy kinek van igaza, hogy vajon Dali a mátai jog szerint, illetve a vád szerint ö, vétkes bizonyos dolgokban vagy sem, ezt még nem tudjuk. A koordinátori ülésen azt mondtam, hogy én ezt nem tudom megítélni. Milyen alapon tudnám ezt az eljárást megítélni? Semmi más nincs a kezemben, mint sajtónyilatkozatok és az ülés Keszler úrral, aki kielégítően megválaszolta kérdéseimet, és sok más kolléga kérdéseire is válaszolt. Az egyetlen kérdés, amiről beszélni lehet, az, hogy Barozó úr fegyelmi jogi szempontból, illetve keretben megfelelően cselekedette, avagy sem. Ezen gondolkodhatunk, de erről Barozó úrral kell beszélnünk. Nos, ennek fényében támogattam azt az elképzelést, amelyet Toyer elnök fogalmazott meg, hogy attól tartok, hogy az Olaf vizsgát nem tesz minket sokkal ö, okosabbá, mert ö, sem államügyész, sem rendőrség, sem ügyvéd nem tudja még, hogy hogyan értékelendő mindez. Hiányoznak a megfelelő szakvélemények. Itt a keretfeltételek ö, hiányoznak, amelyek között az OLAF, illetve a felügyelőbizottsága dolgozik. Ezeket a keretfeltételeket kell biztosítani, és aztán ö, mindezen eredményekből tudok képviselőként levonni következtetéseket. Itt az egyik dolog, amiről vitáznunk kell, hogy vajon az OLAF felügyelőbizottsága megfelelő módon tudja végezni munkáját. Én úgy értettem, hogy fontos kifogások állnak fenn, ami miatt ez nem lehetséges. Erről szívesen eszmét cserélnék, mert az OLAF felügyelőbizottságának van egy bizonyos feladata, ez meg van határozva, és hogyha az OLAF felügyelőbizottságbeli kollégák azon a véleményen vannak, hogy a munkájuk alapja nem teljesül, akkor ez biztosan egy olyan téma, amiről beszélnünk kell. Most mindezt összemosni a Dali ügyjel, ez áttekinthetetlenné teszi a dolgot, mert itt két különböző dimenzióról vitázunk, és olyan dolgokról is vitázunk, amiket illetően tartalmilag nincsenek információink. Tehát Kessler a mielőtt há- három nappal azelőtt, hogy átadták volna ezt az ügyet a máltai hatóságokhoz, nyilatkozott, és most a fő igazgató tájékoztatni fog, az ítéletben az el, hogy az átadás előtt tájékoztat. Most kérdés az, hogy az öt nap vagy a három nap megfelelő erre a tájékoztatásra az átadás előtt. Azt hiszem, hogy ezen el lehet gondolkodni. Az lenne a tanácsom, hogy hagyjuk ki ebből az egészből a Dali ügyet, az OLAF felügyelőbizottság tanácskozásai végével, és ahogy értettem, még nem jutottak a végére, majd közlik velünk, hogy milyen eredményei van, vannak ennek a tanácskozásnak, és az, hogy ez a személy vétkese ebben az ügyben, ezt majd a máltai bűnözési szervek fogják ö, megállapítani, és aztán kérdés az, hogy fegyelmi jogi szempontból mindez megfelelő volt-e ez az eljárás, erről Barózó elnök úrral kellene eszmét cserélnünk. Most viszont arról kell vitáznunk, hogy az OLAF felügyelőbizottságnak milyen problémái vannak, Keszler úrral milyen erőforrásai állnak rendelkezésre, milyen jogalapon ö, lehet panaszokat megfogalmazni Keszler úr ellen, és a többi. Ezek azok a témák, amikről önökkel most eszmét szeretnék cserélni. A Dali ügyet most ki kell hagynunk ebből. Elnök, köszönöm Gájer úr. A következő Mulder kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdés is van itt. Először is van egy rendelet, és ebben a rendeletben le van írva, hogy a felügyelő bizottságnak mi a dolga. Úgy hallom, hogy a felügyelő bizottság nem teljesen elégedett azzal, hogy hogyan működhet. Ez nem két személyre vonatkozik, de az Olafra és a felügyelőbizottságra. Örültem volna, hogyha az Olaf igazgatója itt lenne, hogy valamit mondhasson azokkal az állításokkal kapcsolatban, amik elhangzottak délután a felügyelőbizottság szájából, hogy ne csak az egyik oldalt halljuk. Két oldalról kell hallanunk, hogy az Olaf igazgatója miért nem hagyja úgy dolgozni önöket, ahogy önök gondolják, hogy kellene. Ezt szeretném tudni. Ami pedig a Dali esetet illeti, parlamentként amint kiderült a hír, az Olaf igazgatójától kértünk egy megbeszélést, én is ott voltam, és el kell mondjam, hogy a ö, helyzet számomra nem lett világosabb. A lényeg az, hogy az Olaf jelentése nem nyilvános, és még bizalmasan se ismerhetjük meg. A felügyelőbizottságnak joga van-e betekinteni és ennek a szakbizottságnak el tudja mondani, hogy jó vagy rossz a konklúzió. Ez a probléma. Hogyha átadják a máltai hatóságoknak, akkor a jogi eljárás sok időbe telhet. Ez egy politikai kérdés. Egy biztost kirakott a bizottság elnöke. Kell, kell tudjuk, hogy erre volt-e oka. Nem várhatunk két-három évet, amíg a jogi procedúra befejeződik. A következő hetekben új máltai biztos lesz. Én úgy látom, hogy tudnunk kell, van-e alapja annak, hogy Deli úr lemondása, hát észszerű vagy sem. Ő nem ad elégedettségre a helyzetünk ebben a szakbizottságban, az Olaf ö, igazgatójára gondolok, ö, nincsen a felügyelőbizottságtól nyilatkozat az Olaf ö, működéséről, és sokat kell várnunk, amíg a jogi eljárás befejeződik. Nagyon örülnék, hogyha tudhatnánk meg többet az Olaf jelentéséről. Ja, Köszönöm szépen. úr, kíván foglalni. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Megint két kérdés van. Az egyik azzal, hogy a főigazgató nincs itt, és nem lehet konfrontálni azzal, amit mondunk. Nem először beszélünk erről. ezt már végigbeszéltük vele. Írtunk neki, és jobb együttműködést kértünk, nagyon hangsúlyosan tárgyaltunk. Egy modus vivendőt találtunk a munkamódszerrel kapcsolatban, és mégsem tartunk ott, hogy el tudnák végezni a munkánkat. Ne feledjük el, hogy mi öten nem teljes munkaidejű köztisztviselők vagyunk, hanem megfelelő személyzet kell, akik kompetenciában és számugóban megfelelőek. Ezt is mondjuk. Ami a Dali esetet illeti, Keszel úr jelentést tett önöknek. Az ő döntése, hogy jelentést tesz. De ö, akkor, amikor ö, így döntött, és befejeződött az ő vizsgálata, és a Máté hatóságoknak átadta. Mi olyan helyzetben vagyunk, hogy az előadó továbbra is vizsgálja az esetet, és először a plenáris előtt kell nekünk november 22-én beszámolnia a tervek szerint. Lehet, hogy félreértés van ezzel kapcsolatban. Mi, a felügyelőbizottság, nem bíróság vagyunk. Nincs jogkörünk arra, hogy a tartalma az ügynek, amelyet az Olaf készített, az Olaf dokumentumnak indokolta vagy se. Nekünk monitorozni kell a vizsgálatot az emberi jogok teljes figyelembe vételével. És úgy látjuk, hogy ez nem felel meg annak, amit kezdtem elképzel a mi együttműködésünkről. Köszönöm. A következő listán Ehrenhauser úr. Köszönöm szépen, nem szeretnék sok mindent megismételni. Nagyon sokban egyetértek ahhoz, amit Gressle asszony mondott, de azt is megértem, amit Geyer úr mondott. Ennek ellenére röviden elmondanám, hogy a Dali ügynek természetesen befolyása van arra, hogy a bizottság felügyelő feladatát hogyan lehet érzékelni kérdés az, hogy a felügyelő bizottság és a főigazgató közötti együttműködés hogyan működik. Ez konfliktusokkal terhes, vagy valódi együttműködés? Mind két fél elrejtőzik paragráfusok mögött, vagy pedig valódi együttműködés zajlik közöttük. Ez egyben a kérdésem is. Tehát hogyan működik valójában az együttműködés a felügyelő szerv és a főigazgató között? vannak-e súlyos kihatások ezen esetből kifolyólag, vagy már régebben fele, fennáll ez a probléma? És a másik kérdés, a személyzet szűkössége a felügyelőbizottságban. Konkrét számadatokat nem neveztek meg, talán ö, tudnának most ilyeneket megnevezni, hogy mire is van szükség, hogy az ellenőrző funkciójukat valóban megfelelően el tudják látni. Ja, wer kann antworten? Ki tud válaszolni, kérdez az elnök, Denolf úr. Um, thank you very much indeed. Igen, köszönöm szépen. Majd átadom a szót a kollégámnak. Köszönöm a kérdést. Az olaf tényleg jobb lehetne az együttműködés. Ami a Dali esetet illeti, hogyha a munkamódszerekről beszélünk, és arról hogyan kell működnünk. A Dali eset csak egy eset. Most nagyon odafigyelnek rá a sajtóban, de voltak más esetek is. A bevezetőmben gondolom emlékszik rá, mondtam, hogy áprilisban, az év elején már problémánk volt. Ö, akkor még nem volt Dali eset. A Dali ügy természetesen összefügg a az együttműködés kérdésével, de nem ez volt a fő oka. Ez egy eset, de más esetek is vannak, amikor úgy gondoljuk, hogy nem kap, nincs megfelelő együttműködés. Ami pedig a dolgozói létszámot illeti, örömmel válaszolok. Mi a felügyelőbizottság szeretnénk, hogyha beleszólhatnánk a személyzet felvételébe. Szeretnénk tudni, hogy ki dolgozik nálunk az volt a terv, hogy nyolc teljes munkaidejű kolléga dolgozik az Olafnál, és az év elején, anélkül, hogy konzultáltak volna velünk, a főigazgató úgy döntött, hogy a nyolcról hatra csökkenti a teljes munkaidőre átszámított dolgozók létszámát. Ez messze nem elég. Ezért ö, külön költségvetési vonalat szeretnénk, azért, hogy dönthessünk a tisztviselők számáról, minőségéről, kompetensek legyenek, és olyanokat vegyünk fel, akik erre érdemesek. Három intézmény alá tartozunk. Ez minden intézmény előtt legyen nyílt, ahogy ez a múltban is volt. Möchte jemand ergänzen? Herr Bösch, Valaki ki kívánja egészíteni? Bösch úr, tessék. Bös úr. Nos, már elvették az egy negyedét a személyzetünknek. Az eljárási szabályzatunkban természetesen szerepel, hogy csak a saját véleményünkkel lehet kialakítani a létszámtervet, és ez nem történik meg. Természetesen tudjuk, hogy ki lehet, hogy lehet kikapcsolni egy ellenőrzést, elveszik a pénzt, elveszik az embereinket. Éppen ezért nagyon hálás vagyok azért, hogy a parlament kezdeményezést foganatosított, és ez a nyolc személy szilárdan szerepel a létszemterben. Kérem tehát, hogy az, ez a költségvetési sor, amit elhatároztak első olvasatban, ezzel ne az történjen, mint más esetekben, hogy néhány hónap múlva ugyan erről kell újra beszélnünk. Nos, elnök úr, a felügyelőbizottság szerepéről szeretnék valamit elmondani. Kezdetben, amikor vitaink voltak, hogy hogyan lehet egy függőségben lévő Olaftól egy független Olafig eljutni, akkor pontosan azt mondtuk a bizottságnak, hogy egy független Olafot szeretnénk, de a kezdetet és a véget mi határozzuk meg, a bizottság. A parlament azt mondta, hogy nem ti határozzátok ezt meg, hanem a független főigazgató, amelyet a három intézmény együttesen választ meg. Ez volt a nagy különbség. És most például a Dali esetben nem kell önöknek kifejtenem, hogy ez mit jelent hiszen itt a bizottság egyik tagja ellen lépünk fel első ízben, és akkor itt a függetlenség kérdése, mint egy vészvillogó vetül ki a falra, hogy mi is van most itt valójában a független Olaffal. Valóban függetlenül vizsgálódik az Olaf? A bejelentéstől az átadásig mennyi idő telt el, általában mennyi idő telik el, mindezek a dolgok fontosak, és aztán az eljárás végén a végkövetkeztetések vannak végkövetkeztetések, követik ezeket. Ahogyan az elnök elmondta, mi nem vagyunk bíróság, de ezeket a dolgokat be tudjuk mutatni, ezeket világosan ki kell jelentenünk, hogy vajon megőrzésre kerül-e ez a függetlenség. Mert az olaf függetlensége itt nem csupán a dohánykonszernek érdekeiről van szó, hanem pontosan akkor fontos az a függetlenség, amikor a saját intézményeinkről és a belső vizsgálatokról beszélünk. Ott erős felügyelőbizottságra van szükség, mert hölgyeim és uraim, ha nincs ilyen felügyelőbizottság, hogyha a felügyelőbizottságnak meg kell kérdezni, hogy megkaphatom ezt a jelentést, főigazgató úr, hát akkor meg is szüntethetnek minket, azt a pár ezer eurót törölhetik is, amivel mi kerülünk. Mert akkor az Olaf visszatért ahhoz a haszontalan szervhez, ami volt kezdetben. Hogy, tehát fontos az, hogy a függetlenségünket biztosítsák mi ragaszkodunk a fékek és ellensúlyok rendszeréhez, de akkor másnak is közre kell működnie ebben, hiszen a három intézményhez tartozik az Olaf, nem csupán egyhez. Örülök, hogy önök bekapcsolódtak ebbe a folyamatba, és kérem, hogy továbbra is kövessék figyelemmel ezt a történetet jogra van szükségünk, tehát mi nem kérünk, hogy megkapjuk, megkapjunk egy aktát, egy ügyet. Ezt akár ki is akaszthatnám ezt a papírt. Itt van a közlés a vizsgálattal kapcsolatosan, de hát ez olyan, mint egy mesekönyvből kivágott pár oldal. Legyen világos, hogyha a felügyelőbizottságtól eredményeket akarnak, akkor biztosítani kell, hogy hozzáféréssel tudunk rendelkezni, teljes körül- és feltétel nélkül hozzáféréssel az ügyiratokhoz. Nem lehetséges, hogy bársak kiválogassák, hogy mit adnak át nekünk, és mit nem. Ez a döntőpont. És kérem az Olaf rendelet reformjánál figyeljenek oda, hogy ezekre a dolgokra súlyt fektessenek. És itt fontos a Dali ügy hiszen a jövőben a felügyelőbizottság akkor vizsgálja meg majd az ügyet, amikor már átadták ezt az ügyet a tagállami hatóságokhoz. Akkor, ahogy Mulder úr elmondta, akkor várhatunk, amíg a máltai hatóságok elkészülnek az ügyel. Hát van-e értelme ennek? Fontos, hogy világos szabályok legyenek, és önöknek mindig lehetőségük van arra, hogy véleményt, jelentést kérjenek a felügyelőbizottságunktól. Ez az önök döntése, de szeretném világosan kijelenteni, hogyha Franci Bicket nem ö, vitték volna véghez, akkor most ö, világos lenne, hogy ki a tettes és ki az áldozat. Az áldozatok ugyanis az Európai pol adófizetők. A franchébik rengeteg pénzbe került az európai adófizetőknek. Most van egy ilyen esetünk, és nagyon tudatában voltunk ezen eset fontosságának felügyelőbizottságként. Többet a jelenleg zajló eljárásról nem mondanék. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm, Bös úr. Nagyon elkötelezetten foglalt most állást hogyha a tárgyi magához visszavezettem ezt az ügynek, akkor felmerül a kérdés, hogy általánosságban az a helyzet, hogy nincs korlátlan betekintésük az ügyekbe akkor sem, hogyha ezt kérik? Világosan kifejeztem magam ezzel a kérdéssel. Denolf úr. Bös úr kijelentését értelmezhetem-e úgy, jól értem-e, hogy a felügyelőbizottság, és nem egyes tagjai, hanem a felügyelőbizottság, mint testület teljes körű betekintést kér az Olaf vizsgálataiba, és aztán nem kapja meg ezt a teljes körű betekintést. Értelmezhetem-e úgy ezt a kijelentést? Köszönöm. Hát, Ja, <clears throat> Herr Vorsitzender, vielleicht darf ich äh, auch etwas dazu sagen. Elnök úr, talán mondhatok ezzel kapcsolatban valamit. Angolul fogom folytatni. Sorry. Wenn ich Deutsch höre, dann... Elnézést. Az első nyolc hónap szeptember végéig hogy úgy mondjam, nem pontosan emlékszem a dátumra. Tehát körülbelül ez alatt az időszak alatt nem kaptunk megfelelő betekintést az ügyiratokban, amikor kértük, és nagyon gyakran, amikor kértük a betekintést, túl későn kaptuk meg. Tehát egyáltalán nem volt kielégítő a betekintési lehetőségünk. Hosszas vitákat folytattunk a főigazgatóval, elmondtuk, hogy elégedetlenek vagyunk, levelet írtunk neki két alkalommal. A levélben elmondtuk, hogy ha ez így folytatódik, akkor nem vállaljuk a felelősséget azért, ami a feladatunk lenne, mert nem tudjuk elvégezni a feladatunkat, és el fogunk menni az intézményekhez, és elmondjuk, hogy mi a helyzet nekik azóta volt javulás, volt javulás abból a szempontból, hogy most már van egy írásbeli munka, bankokkal, vagy együttműködési mechanizmus, megállapodás, ahogy az elnök úr is említette, az Európai Adatvédelmi Biztos javaslata alapján, ugyanis a konfliktus tulajdonképpen érdemileg az egyéni vagy személyes adatok védelmével kapcsolatos, ugye ezeket védeni kell, tehát egy jogi probléma is felvetődik három lépésből áll a munkamódszerünk, mindegy, ezt most nem fogom elmagyarázni. A lényeg az, hogy ha az első két szakaszban kapott információ nem kielégítő, akkor az egész aktához való hozzáférést kérjük. Na most, hogyha, na most ebből a szempontból továbbra is vita van a főigazgatóval, ő azon a véleményem van, hogy érdemessal kell szolgálnunk, hogyha teljes körű hozzáférést kérünk, és neki lehetősége van ezt megtagadni. De Noff úr eh, már említette, idézte, hogy az adatvédelmi biztos mit mondott erről. Hogyha a mi megítélésünk szerint a teljes eh, hozzáférés szükséges, akkor nem tudjuk elvégezni a munkánkat, akkor meg kell, hogy adják nekünk ezt a hozzáférés, betekintést. Tehát ebből a szempontból továbbra is eh, nézeteltérés van a főigazgató és közöttünk. Általánosságban sokkal kielégítőbb a helyzet a hozzáférést illetően, mint a múltban, mert gyakran egyszerűen nem kaptunk hozzáférést. De a megállapodásunknak a megfelelő alkalmazásáig még van tennivaló. Tehát nem lehet tisztességes azt mondanánk, hogy ugyanolyan negatív a helyzet most, mint az előző nyolc hónapban volt. Köszönöm szépen, Denof úr. Igen, tehát azt tudnám még hozzátenni ehhez, hogy valóban most az első két lépés tekintve, például a mintavétel tekintve, a belső megállapodás szerint dolgozunk, de nagyon gyakran olyan sok mindent kitakarnak a dokumentumokban, hogy nem tudjuk azokat használni. Tegnap volt egy megbeszélésem erről a főigazgatóval, és ő azt mondta, hogy hát a cégek neve, az emberek, személyek neve ki kell, hogy legyen takarva. Na most el se tudják képzelni önök, hogy mi mindent kitakartak Hogyha visszatérjek itt az adatvédelmi biztos véleményéhez, ugyanazon az oldalon szerepel, hogy csak amikor a külső körülmények miatt a monitorozást nem lehet elvégezni, és aránytalan erőfeszítés vetődik fel, akkor a felügyelő bizottság az egész aktához hozzá kell tudjon férni. Tehát még a nagy aktáknál is fennáll az a lehetőség, hogy semmit nem kell tehát ki takarniuk, meg kell, hogy bízzanak bennünk lehetne gördülékenyebb, tehát az együttműködés, és mi úgy érezzük, hogy pillanatnyilag mi szeretnénk elvégezni megfelelően a munkát, amire felkér bennünket a három intézmény, és ez nem mindig lehetséges. Köszönöm szépen Danov úr, Tindemans úr, nagyon hasznos információval szolgáltak számunkra. Összegzésképpen azt kell, hogy mondjam, hogy önöknek az a benyomásuk, hogy túl későn kapják meg az aktákat, túl kevés információt kapnak, és azt kell most itt megvizsgálnunk, hogy milyen helyzet az adatvédelem kérdésével, mert eddig úgy értettem, hogy a felügyelőbizottság integráns szerves részét képezi az Olafnak, tehát hogyha az Olaf adatokat kezelhet, akkor a felügyelőbizottság is kezelheti azokat, hiszen őknek az a kötelezettségük, hogy ugyanúgy bizalmasan, titkosan kezeljék az adatokat, mint ők. Nyilván ez egy jogi probléma, amit tovább kell majd vizsgálni. De nem az úr, ez nem így van, azt mondja itt közben. Hosszas vétám volt az adatvédelmi biztossal, néhány héttel ezelőtt ezzel kapcsolatban, és ő elmagyarázta nekem, és utána a szövegekben is utána néztem, és igaza van, helyes, amit mond. Még egy intézmény, vagy egy testületen belül is az információk, illetve személyes adatok továbbítása az adatvédelmi rendelet alá tartozik, a needs to know, hogy tudnia kell róla alapelvet követi. Mondjuk a, a Digi kompon belül, a verseny főigazgatóságon belül nem mindenki fér hozzá az összes aktához, csak azok, akiknek okuk van megismerni a tartalmukat, mert az adatvédelmi szabályok így szólnak. Tehát még az Orláfon belül működő felügyelőbizottság, most attól függetlenül, hogy belső vagy külső szereplőnek tekintenek bennünket, erről is lehetne sokat vitatkozni. Szóval még az Olafon belüli adat továbbítást e, is e, e, védi a személyi adatok védelméről szóló szabályozás. Tehát ez felvetődik. Köszönöm szépen ezt a pontosítást, mondja az elnök. Úgy gondolom, hogy az alapelvet senki sem, alapelvet senki sem kételkedik. Andrásen kollega is szerepel a hozzászólók listáján. Az adatvédelem kérdésével kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Az adatvédelem nem érvényes az Európai Bizottság főtitkárára. Hogyan lehet tehát Timmermans úr, hogy az Olaf minden lezárt jelentést a vizsgálatokról ennek a főtitkárságnak tovább adott? Mi ezt egyébként kritikával illettük, mert ez a tudnia kell róla elvet szerintünk megsértette. Tehát itt egy önkényes előállásról van szó, amikor is a főigazgató ítéli meg, hogy mikor érvényes az adatvédelem, és mikor nem mikor kell valakit távol tartani egy bizonyos információtól, és az, akinek nincs szüksége az információra, mint a főtitkárság, az megkaphatja az információt. Tehát ez az önkényesség, én ezt nem, nem tudom tovább elnézni. Az adatvédelmi téma mindig is probléma volt, de nem mindenki számára probléma érdekes módon, és pontosan az adatvédelmi kérdésnél, a lezárt jelentések továbbadásánál megvizsgáltam ezt a kérdést, és nem vagyok kész arra, hogy bármiféle érvelés alapján befékezem ezt az ügyet. De kérem, hogy ezt ne vegye személyesen, amit mondtam. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A jelentés tevőt most szóhoz jutattam, de most Madame Pinyonnak adom meg a szót, szeretne hozzászólni, és aztán Andrásson asszony következik. On the left. Yeah. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A konkrét esetről nem eh, szeretnék nyilatkozni, csak esetleg eh, az elhangzottakra reagálnék, hogy eh, valóban úgy gondoljuk, hogy az alapkérdés az, hogy határozzuk meg, hogy milyen információra van szükségünk ahhoz, hogy szigorúan és teljes körűen elláthassuk a feladatunkat, vagyis megfelelően ellenőrizzük, értékeljük hogy az OLAF hogyan végzi a munkáját, mennyire elfogulatlan, mennyire hatékony, és természetesen, hogy mennyiben tartja tiszteletben az adminisztratív közigazgatási vizsgálatok során az eljárásjogi garanciákat és alapvető szabadságjogokat mi egyeteműnek érezzük, hogy az ellenőrző funkcióhoz szükség van arra, hogy hozzáférjünk az információkhoz. Úgy ítéljük meg, hogy a feladatunk megfelelő ellátásához szükség van ezekre az információkra az európai intézményeknek tartozunk munkánk elvégzésével, nem a főigazgatónak, úgyhogy úgy ítéljük meg, hogy az általunk ellenőrzött szervezet nem határozhatja meg, hogy milyen információval lát el bennünket a munkánk elvégzéséhez. Alap, ez az alapkérdés a mostani vitában. Köszönöm, elnök úr. A listának következő Andreasen asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. De Nassur utalt arra a tényre, hogy Kessler úr az önök szabályait nem tartja be. Elmondaná, hogy hogyan jöttek létre ezek a szabályok. Szeretném hogy tudni, hogy ezek a szabályok ellentétben vannak az Olaf rendelettel. Nagyon furcsának találom, hogy a folyamat része vagyunk a rendeletben, rendelet megalkotásában, de nem ö, vagyunk részei a belső működési szabályzat létrehozásának. Hogyan jöttek létre ezek a szabályok? Van-e konfliktus? Van-e ütközés? Azt sem értem, hogy Keszler úr hogyan tudja megakadályozni hogy több tisztviselő legyen. Ha jól értettem, azt mondja, hogy nincsen elég tisztviselője neki, vagy önöknek, a felülvigyelő bizottságnak nincs elég dolgozója. Mert hogyha önökről van szó, mert az alap főigazgatója ról van szó. De hát a költségvetést az Európai Bizottság tartja kézben. Akkor miről beszélünk? Ezt kellene pontosítani. Hogyan mondhatja önöknek, hogy nem vehetnek fel plusz tisztviselőt? Az Európai Bizottság szerepének elfeledése ez. Ami pedig a Dali esetet illeti. Azt hiszem, hogy nekünk csak az a szerepünk, hogy biztosítsuk, hogy az Olaf a megfelelő eljárást folytassa le. A belső Olaf konfliktusokban nem szólhatunk bele. A mi szerepünk az, hogy megállapítsuk az Olaf megfelelően ö, járta el. Daliról nem mondhatunk véleményt. A felfüggesztésével, lemondásával kapcsolatban azt hiszem az Európai Bizottság fegyelmi hivatalára tartozik ez. Ezt nem az Olaffal kell megbeszéljük, hanem a bizottsággal. Az Olaf függetlenségével kapcsolatban pedig a következőket mondanám. Az Olaf sohasem lehet független, mert az Európai Bizottság alá tartozik. Bos úr ismeri ezt a véleményet már tíz éve. Köszönöm. Adrián asszony, tessék. Négy eh, kérdésről van itt szó. Az olaf függetlensége először is. Az olaf függetlensége természetesen nagyon nehéz eh, fel se független lenni, de hát ezt monitorozni kell, ezt felügyelni kell. Ami a személyzetet illeti az olafnál, az administratív eh, személyzetet, ők ő fölöttük a bizottság gyakorol felügyeletet. Csak a felügyelő bizottság van e fölött. A három intézmény ne vesz ki bennünket, mert mi a terület szakemberei vagyunk. Elég szaktudásunk van, hogy elvégezzük a feladatunkat, hogyha megfelelő erőforrás kapunk. Ami a Dali esetet illeti, köszönöm szépen, üdvözlöm ezt a megjegyzést. Ami pedig a második pontot illeti, a személyzet számát. Nos, az Olaf adja a személyzetet. A felügyelőbizottságnak nagyon nehéz a helyzete. Talán viccnek hangzik a britek számára, mintha kriket lenne szó. Hogyha valaki kim van, akkor kim van. Hogyha ben van, akkor meg meg ben. Néha ben vagyunk, amikor az Olafnak megfelel, és néha meg úgy tekintenek rá, mintha kin lennénk, hogyha az felel meg az elképzeléseknek. Tehát pontosítani kellene a mi helyzetünket, mert e, itt ez a kriket szabály e, nagyon furcsa mozolik. Körülbelül 500 személyről van ö, szó az Olafnál. Nyolcan voltunk, ö, most már csak hatan ö, vagyunk. De van olyan idő pont, amikor nyolcan kéne legyünk. Erre ö, szükségünk van időnként, és megfelelő költségvetés is kell. Ö, kérem, adják meg nekünk a saját költségvetési vonalunkat, és ezzel plusz erőforrás tudunk biztosítani, és nyolc teljes munkaidős kollégának megfelelő munkaerőt tudunk akkor biztosítani. A főigazgató dönt, a mi ö, tisztviselőnkről, és bármikor elküldheti, mással helyettesítheti. ezt megkérdőjelezhetjük, de végül is nincs beleszólásunk. Ez a tényleges helyzet. A legfontosabb kérdés talán az első, a saját szabályaink, az eljárási szabályzatunk. 2011-ben az előző bizottság dolgozta ki hogy teljesen őszinte legyek, nagy hatást gyakorol rám ez a szabályzat. Tudomásom szerint nagyon jól van kidolgozva. Azért, mert a rendelet alapján dolgozták ki, és minden, ami benne van, a, rendele, a rendeletre megy vissza, a 1073-as rendeletre. Ez azt jelenti, hogy a három intézmény tanulmányozta, és nem volt megjegyzés. Ráadásul az Európai Unió hivatalos lapjában is megjelent. Az a kérdés, hogy a főigazgató, aki e, már akkor hivatalban volt, nem, ha nem értett egyet vele, akkor abban az időpontban miért nem reagált? Ja, vielen Dank. Äh, als nächstes... Köszönöm szépen. A listán a következő, és egyben az utolsó, aki jelentkezett, ha csak nem hagytam figyelmen kívül valakit, Gressle kolléganő, Inge. Köszönöm. Még két-három dologra vissza kell térnem, sajnos. Jens, felmerült a kérdés, hogy hogyan kezelik a felügyelőbizottságot, és milyen munkalehetőségei vannak. Számomra ez a legfontosabb kérdés. Ez az értelme a mai találkozónak. A Dali ügynek az a szépsége, hogy egyike azon kevés eseteknek, amelyek egyáltalán ismerté váltak előttünk. Ez azt jelenti, hogy hatalmas információ deficittel rendelkezünk. Az az érdekes ebben az esetben, hogy hirtelen kérdéseink vannak, amelyek magát az Olafot illetik, azaz, hogy itt valóban egy előre levezényelt gyilkosságról van szó -e ebben az esetben, tehát az Olafot eszközként használták fel. Ez itt a fő kérdés, és számunkra rendkívül fontos kérdés ez, amely az Olaf működő képességét közvetlenül érinti. A te frakciód esetében, és a találkozó után 20 perccel a frakcióelnök egy sajtóközleményt adott közre, és abban az szerepel, The situation may have been mishandled by the Commission President and by Director General of Olaf. Und da steht auch drin die Frage, ob... És abban az is szerepel, hogy vajon ez egy összeesküvés volt-e. Nos, Azért mondom, mert az én frakció elnököm ilyen dolgokról nem adnak ki sajtóközleményt, anélkül, hogy az én tanácsomat ne kérné. Nos, hát emlékeztetni szeretnék követelésünkre, mégpedig arra, hogy betekintessünk az olafjelentésbe, és a kísérő levélbe is, a főigazgató levelébe, amelyet a bizottság elnökéhez intézett. Ezen két követelésünkhöz ragaszkodnunk kell, elnök úr, mert úgy vélem, hogy ezen történet nélkül egyáltalán nem jutunk tovább abban a kérdésben, hogy hogyan is kezeljük ezeket a dolgokat. A következő ülés időpontját is kitűzzük majd, amikor legalább megismerjük, hogy az önök vizsgálódásai milyen eredményhez vezettek. Utalnék arra, hogy az alapjelentésnek nincsenek jogi minőségei, tehát hogyha Melta egyetért, akkor mi megkaphatjuk ezt. Nem hiszem, hogy ennek jelentősége van. Ha ez így lenne, akkor meg kell néznünk egyáltalán, hogy minket előre vissza, hogyha ebbe betekintünk hogyha máshogyan nem megy, akkor ezt a lehetőséget is szem előtt kell tartanunk. Az egész történet nagyon rossz ízt hagy bennem. Itt egy önkényes főigazgatóval van dolgunk, és az a testület, amely ilyet mi létrehoztunk, és amely őt ellenőrizni, nem tudja ezt a feladatát teljesíteni és nyilvánvalóan nem lehetséges bármiféle formában fellépni ez ellen, mert Semet a biztost is kértük erre, ő biztosított engem, hogy beszélni fog, vagy beszélt már a felelőssel, de természetesen a dolgok nem maradhatnak a régiben. Önöknek ki kell tudniuk választani a saját személyzetüket, legyen kiírás minden intézmény felé, azt hiszem, hogy nem dolgozhatnak önök együtt olyan emberekkel, akiket csak úgy egyszerűen oda küldenek, oda ültetnek önökhöz, ez egyszerűen nem megy. Hát nekem ezzel gondjaim lennének, ami a bizalmat illeti, illetve a munka minőségét, hiszen a titkárság rendkívül fontos. Éppen ezért mindenképpen élnünk kell ezzel a követelésünkkel. Ez korábban is így volt, és újra így kell lennie aztán a hozzáférés, az esetmenedzsment rendszerhez, ez is nagyon fontos mindenféle nevetséges húzavona nélkül, nem minden esethez, de vannak olyan esetek, amiket önök meg akarnak vizsgálni. Önöknek megvan a feladatuk, és ez az új rendeletben szerepel. Ezt a feladatukat önök nem tudják ellátni világos szabályok és észszerű szabályok nélkül. És azt hiszem, hogy itt lenne az ideje annak, hogy a hangulat alapvetően javuljon, a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban nagyon sokat kell foglalkoznunk önökkel, nagyon sok a negatív visszhang, nagyon sok a probléma, azt hiszem, hogy ezekkel foglalkoznunk kell. Ez a nagyon bonyolult Dali ügy, ahol nagyon furcsa fejlemények vannak sok tekintetben. Skambri asszony, jó, hogy ön itt van, talán még egy mondatot mondhatna az ön szerepéről ebben az egész történetben hogyan értesült a Dali ügyről, az július 5-én jött ki ez az egész történet egy egész korai időpontban. Az a benyomásunk, hogy itt egy közvetlen összefonódás van az ellenőrzésért felelős szerv és az eljárásban résztvevő személy között, És mindezek olyan dolgok, amelyek gyengíthetik a felügyelőbizottságot, és én ezt jó magam semmiképpen sem szeretném. Ezért jó lenne, hogyha ön állást tudna foglalni ezen kérdéseket illetően. Azt hiszem, hogy a Dali ügyet nem tudjuk elválasztani az OLAF, illetve a felügyelőbizottság munkájától. A Dali ügy csak a jéghegy csúcsa kérdéseket vet fel, és legalább személy szerint sok ügyben eh, hatékonyan nyomást gyakoroltam ilyen ügyekben. Azt hiszem, hogy a, a hivatal hatékonyságának kérdését kell felvetnünk, illetve azt a kérdést, hogy eh, a főigazgató hogyan tud gyümölcsöző együttműködést kialakítani valamennyi résztvevővel. Itt minden résztvevő számára fontos felvetni a kérdést, az Európai Bizottság számára is. Köszönöm. Elnök, ez volt a záró állásfoglalása a jelentéstevő részéről, egy politikai értékelésre, ugyanakkor kérdésekkel is megspékelve állást tud-e foglalni a kérdéseket illetően a felügyelőbizottság nézőpontjából, Detlof úr. Um, well... Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatást ebben a problémában támogatást kértünk négy különböző területen, és óriási lehetőséget kaptunk az új rendelet, amivel kapcsolatban kaptunk tanácsot. Nagyon örülnénk, hogyha az összes szabályzat eh, eljárás eh, belekerülne, mert így tiszteletben kellene tartani nagyon szívesen elküldöm a Kokobunak ezt a négy pontot írásban azzal, hogy természetesen nagyon örülünk ennek a fejleménynek, és az önök kompetenciája eldönteni, hogy hogyan tovább. A felügyelő bizottság tagjaként úgy gondolom, hogy ö, ö, a vita folyik erről a kérdésről. Ö, ö, Srembi ö, kolléga azonnal bekapja a szót ezután. Nos, Srembi asszony ö, álláspontja kényes. Ö, tudtuk, ö, ö, ö, tudtunk erről a Dali ügyben, de átadom a szót, hogy ő mondja el. Köszönöm szépen. Tessék. Köszönöm szépen a nyilatkozatot. Mint tudják, a figyelőbizottságot október 17-én volták be a Dali ügybe, közvetlen másnap 18-án írtam az összes tagnak, és azt mondtam, hogy az ügyel nem kívánok foglalkozni, mert elég kompetens személy van, és ők rajtam kívül is, és a megfelelő garanciát jelentenek. Megvizsgálandó, hogy a Dali ügyben mit tett az Olaf, és mit nem. Miért tettem ezt? Hadd magyarázzam el. Amikor kértem, hogy tagja legyek a felügyelőbizottságnak, azt hiszem ez 2011. decemberében volt, akkor a három intézménynek, ahogy a kollégáim is, bemutattam egy önéletrajzot, és az önéletrajz világosan kimondja, hogy főigazgatója vagyok. Akkor főigazgatója voltam a belső audit egységnek, egyfajta felügyelő bizottság az, amelynek a máltai máltai tisztviselő a vezetője, aki a máltai miniszterelnök alá tartozik. 2008 májusától egészen az életrajz megírásáig. Pontosan elmagyarázom, hogy mik a feladatai, mik voltak a feladataim, belső ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés a máltai közigazgatásban 5,5 milliárd volt, ez 2011-ben. Ezen kívül auditorként is tehát dolgoztam. A strukturális átmeneti kohéziós alapok, a szolidaritás, migrációk, bilaterális programok auditálásáért voltam felelős. Az a, az egység, amelyet vezettem, az akkreditációs egység a mezőgazdasági területen is. Ez volt tehát a fő feladatom. Nos, AFKOSZ-nak nevezi az OLAF, ez egy csalás elleni egység. 2003-ban az összes csatlakozó bele kellett egyezik az együttműködésbe az OLAF és a bizottság és minden potenciális tagállam között, vagy minden ország egy ilyen koordináló egységet kinevez azért, hogy az Olafot segítse, amikor helyszíni vizsgálatot végez, és amikor a 1073-as rendelet értelmében vizsgálatot végez az illető országban, vagy ettől az országtól további információt kér. Szeretném elmagyarázni, hogy mi az AFKOSZ szerepe. Ez egy pici egység a nagyobb egységen belül. Az AFKOSZ szerepe a csatlakozás után negyedévenként ad egy listát a kohéziós politikával kapcsolatos ügyekről, a szabálytalanságokat megküldi az illető ország AFKOS szervezetének, és ezt bevizzük, bevisszük az OLAF szabálytalansági adatbázisába Szeretném aláhúzni, hogy ez ugyanaz az összes tagállamban. Az afkoszak ugyanaz a szerepe. Ezen túl 2004 óta az Olaf négy vizsgálatot végzett Máltán. Amikor azt mondom, hogy négy, az azt jelenti, hogy az AFKOS segített neki négy vizsgálatba. Ez gyakorlatilag két évenként egy vizsgálat. Ebbe benne van a Dali eset is, mint mondtam. Akkor az AFKOSZ vezetője voltam, és kaptam egy telefonhívást, hogy az Olaf jön Máltára. Természetesen az AFKOSZ vezetőjét kell értesíteniük. Eljöttek az irodába július 4-én, megmutatták hogy vannak gyanúk a strukturális alapok rossz kezelésére, van gyanú, van információ, logisztikát kértek ehhez, oda mentünk megfigyelni. Úgy gondoltuk, hogy ha az Olaf jön Máltára, akkor meg kell figyelnünk, hogy mi történik. Ezek után egy személyt hivattak interjúra, megbeszélésre, és ahogy ez szokott lenni az Olaf vizsgálat során Máltán, biztosítottuk, hogy valaki ott legyen megfigyelni a megbeszélés, mert máltai állampolgáról van szó, szóval Máltán történik, a máltai törvények szerint biztosítanunk kell, hogy minden eljárási szabályt betartanak. Szeptember 5-én egy újabb megbeszélés volt, akkor megint megfigyelőként vettünk részt, és az egyetlen további fellépés a máltai egység részéről nem nemzeti vizsgálat, hanem Olaf vizsgálat során az volt, hogy az AFKOS meg, AFKOS megkérte az Olaf, egy információ átadása, nem nyilvános információ átadása, akkor nem kérték volna tőlük. Koordinálnunk kell, a, kellett a nemzeti hatóságokkal, amelyeknek esetleg megvolt ez az információ, és ö, amelyek eset, amelyeknek joguk volt bírnyen információval, és keressük meg a máltai rendőrséget. Az Olaf által két információt megkaptuk a rendőrségtől, és átadtuk. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor az Máltai Avkosz fellépett, de ez úgy alakult, hogy nem informáltak bennünket, hogy mi történik ebben az eljárásban. A felügyelő bizottság tagjaként is bele kellett látnom, hogy az Olaf hogyan jár el, hiszen magasrangú személyről volt szó de elvártam volna, hogy fair módon zajlik ez. Amikor a kollégáim az aktákat megvizsgálják, arra jutnak, hogy ez az egyetlen kapcsolat az Olaf és a máltai AFKOSZ között ebben a ügyben. De akkor miért kell nekem a Deli ügyből visszavonulnom? Nem vártam meg, még a média mondja nekem, hogy vonuljak vissza. Azért, mert máltai vagyok, úgy érzem, hogyha ö, nem vonulok vissza, akkor úgy gondolják, hogy én befolyásolom a delügy alakulását, amit nem szeretnék, nem szeretnék veszélyeztetni semmilyen ügyet elmagyaráztam a kollégáimnak, amit önöknek elmagyaráztam most, apró szerepet játszott a máltai AFKOSZ az Olaffal együttműködve, és a az egész ügy függetlenségének biztosítása érdekében meg kell ezt tennem nyilvánvalóan támadtak volna. Tudom, hogy a négy kollégám elég kompetens, hogy az ügyet kezelje, meg is fogják tenni. Megvan megfelelő professzionalizmusuk. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nos, a szakbizottságból vannak-e még kérdések? Úgy tűnik, hogy nincs, mégiscsak Geyer úr szeretne még hozzászólni. Nincsen kérdésem, Mihály, mondja Geyer úr. Inge észrevételei után még egyszer két észrevétel. Az egyik, hogyha az lenne a benyomásunk, hogy a frakcióelnök és jó magam ebben a kérdésben konfliktusban állunk, a és én konfliktusban állunk, nem így van, ezt az egészet el is felejthetjük, ezt az ügyet. A frakció elnökömet a Kessler úrral folytatott megbeszélés után tájékoztattam, és tisztáztuk ezt a kérdést. A második pont. Nagyon óvatosnak kell lennünk a Dali ügyjel, illetve azzal, hogy ez, ennek kapcsán kipróbáljuk, hogy mi is működik az olaffal, és mi nem. Amit bevezetőmben elmondtam, még egyszer elmondom más szavakkal. Mi itt nem bírák vagyunk, nem vagyunk olyan emberek sem, akik ilyen eljárásban ö, aztán ö, döntenek, ítéletet hoznak. Erre itt van az Olaf, hogy ilyen eljárásokat lefolytassanak, és az Olaf felügyelőbizottság az, amelynek figyelnie kell arra, hogy a vádlottak jogai garantálják-e. Tehát nekünk nem szabad itt úgy ülnünk, mint hogyha a műkorcsolyában lennénk ö, ö, bírók, és táblákat emelnénk fel, hogy ö, 9 pontot, vagy 8 pontot, vagy egyebet adunk-e ebben az ügyben. Az Olaf rendeletben is szerepel, hogy az Olaf vizsgálatait teljes függetlenséggel kell, hogy lefolytassa. Hogyha most ö, arról, le, arról vitázzunk, hogy ö, az OLAF bizottságának ö, munka lehetőségei elegendőek-e vagy sem, akkor azt hiszem, hogy ez egy helyes vita. Emlékszem arra, hogy ö, támogattam és aláírtam azt az indítványt, hogy legyen költs- saját költségvetési sora ennek a testületnek. De persze ez egy másik ügy, azonban ne válasszuk el egymástól a dolgokat. Nagyon kényes kérdés ez, és rögtön olyan vitába keveredhetünk, amikor egyesek talán késztetést éreznek arra, hogy Sherlock Holmes-t játszanak, és a végén nem olyan dolgok olyan dolgok születhetnek, amit újságíróknak talán elmesélhetünk, de nem erre a célra ülünk, nem ezért ülünk itt. Tehát Nekünk mindenféleképpen semlegesnek kell maradni, maradnunk, és az, hogy most az Olaf felügyelőbizottságban felmerül-e a pártosság kérdéseit a Dali ügyben, most ilyen kérdéseket felvetni, hát én ezt egy kicsit eltúlzottnak tartom. Beszéljünk az OLAF bizottságának munkalehetőségeiről, munkaműszereiről, ebben teljesen benne vagyok, támogatom ezt a testületet abban a mértékben, amennyire szükséges, és itt valamennyi uh, személy uh, nagy szakértelmmel rendelkező, észszerű uh, ember. De most itt egy administratív háborúskodás zajlik az Olafon belül, hát nekünk pont abban kellene segítenünk, hogy ezt megoldjuk erőforrásokkal és világos jelzésekkel. De hagyjuk a kicsinyes háborúskodást. Köszönöm. Elnök. Nos, tekintettel az idő előre haladtára elértünk ahhoz a ponthoz, ahol jeleznem kell, hogy le kell zárnunk nem sokára azt az ügyet, mielőtt megadom a Jalaszendernek a szót, és aztán jelentéstevőnek fogom még megadni a szót, de szakbizottsági elnökként jelezném, hogy Kessler úr meghívását javaslom ide, a főigazgatóval eszmecserét folytatunk. Gressle asszonynak még szót fogok adni, Mulder úrnak is a zárókörben, de javaslom, hogy Denolf úr, a felügyelőbizottság tisztelt tagja, tehát amit mi hallottunk, azt Kessler úrral, az Olaf főigazgatójával beszéljük meg. Felvetődött itt néhány kérdés, amit alaposabban meg kell tárgyalnunk. Ezt javaslom tehát összefoglaló jelleggel, a második dolog pedig a személyzeti helyek csökkentése. Egy felügyelőbizottság munkaképessége melynek tagjai részmunkaidőben és nem szakmai főtevékenységként dolgoznak itt. Azt hiszem, hogy ehhez mindenképpen támogatásra van szüksége, ez érthető. Éppen ezért ez, egy, ez nem egy triviális kérdés, a személyzeti kérdés, és itt biztosan nem az a múlik az Európai Unió 129 milliárdos költségvetés, hogy lesz-e még két plusz létszámhely, hogyha egy független csalásellenes hivatalt akarunk, az Olafot fontos az, hogy ez is ellenőrzés alatt álljon, és az ellenőrző szerv, pontosan a felügyelőbizottság. Ez a két fő pont, amelyekről beszélnünk kell. És természetesen a dossziékhoz, az ügyiratokhoz való hozzáférés kérdése is fontos. Talán nem tűnik annyira komolynak a első pillantásra, de el kell, hogy mondjam, hogy két szavazatot elvontak a felügyelőbizottságtól, Nos, ez mindenképpen gyengítheti azt. Nos, azok a kollégák, akik jelentkeztek, azoknak még megadom a szót, kérem rövidre fogják. Ajala Sender, aztán Mulder úr, végül a jelentést ebben kap szót, tessék. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, nagyon hosszú szavazás folyt a közlekedési szakbizottságban a kikötői szabályozási csomagról. Mindenképpen örülök, hogy itt lehetek, és egy kérdést legalább feltehetek. Teljesen egyetértek azzal, amit Gajer úr mondott, a koordinátor mondott, számunkra a bizottság létfontosságú szerepet játszik, hiszen az Olafot védi azáltal, hogy a függetlenségéről gondoskodik, illetve odafigyel arra, hogy ne kövessen el hibát, illetve olyan média gesztust, ami negatív helyzetet alakíthat ki, ismerjük ezeket az eseményeket. Szóval a bizottság pontosan az Olaf függetlenségét hivatott meg védeni. Az Olaf olyan intézményes állatfaj, amely igencsak veszélyeztetett, nagyon bonyolult helyzetben kell helytállnia. Mi a felügyelőbizottság mögött állunk, ezt szerettem volna elmondani. Másfelől ugyanakkor meg kell védeni a vizsgált tárgyat képező személyek jogait is. Van etikai kódexük, Gressner asszony megismerhette ezt, és a maximális mértékben konkretizálták az információkat. A fegyülő bizottság ugyanakkor meg kell, hogy védje a saját helyzetét is, különben nagyon megszorongathatják. A vizsgálatokba betekintést kell, hogy kapjon a felügyelőbizottság, meg kell, hogy kapják önök a szükséges tényleges információkat. Leszne asszony egy munkamegállapodásról is szólt, lehet, hogy erről önök be is számoltak, jó lenne, hogyha megkaphatnánk ezt a munkamegállapodást annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit várhatunk el, és mit nem követelhetünk lehet, hogy meg van kötve a kezünk. Lehet, hogy már önök ismertették ezt a megállapodást, vagy az egészet át is adták. Toller úrral egyetértek, hogy a bizottság megfelelő létszámú munkatársa kell, hogy rendelkezzen ahhoz, hogy jól elláthassa a feladatát, és gondoskodhasson az OLAF függetlenségéről illetve megvédje a vizsgálat terjedt képező személyek jogait nagyon fontos, hogy az embereknek ne legyen olyan benyomásuk, hogy mindenfelé csalások vannak, és hogy rosszul ellenőrzik a dolgokat, és emiatt is csalások alakulnak ki, csalásokat követnek el. Úgy gondolom, hogy fontos az önök munkája, és nagyon fontos lenne, hogy megismerjük az olaf kötött munkamegállapodást, hogy ne legyenek ilyen visszás helyzetek. Mulder kollega, tessék. Üdvözlöm, elnök úr, hogyha meghívjuk az OLAF főigazgatóját a következő ülésünkre, és ott megkérdezzük a véleményét de én nagyon szeretném, hogyha a felügyelőbizottságnak egy képviselés ott lehetne ezen az ülésen, hogy egyszerre hallgathassuk meg a két fél álláspontját. Gressle asszony. Nos, én nem akarok most itt háborúskodni, nekem semmi kifogása nincs az ellen, hogy vele még időt töltsünk. Nos, már vitáztunk vele a legutóbb zárt ajtók mögött. Azelőtt is volt egy másik találkozó vele, megvitattuk vele ezeket a kérdéseket, meghallgattuk őt, hogy mi mondani valója van. Nem vagyok túl optimista. Hát a pofátlanság tényleg az idegeimre megy, és ezt hallatlannak tartom. Nos, ahogyan mondtam, én persze kész vagyok részt venni ezen a megbeszélésen. Jó lenne azonban, hogy az, hogyha az eredmények konkrétabbak lennének, mint a legutóbbi alkalommal, ami ugye két órát vett igénybe. A megtakarító intézkedések szerintem érthetetlenek, minden egyes csökkentési kívánalom mellett a személyzet esetében, hiszen hogyha megnézzük csak a Dali ügyet, ott például ezer oldalas meghallgatási jegyzőkönyv van többek között, hát elmondhatom, hogy igen, csak feszültem velem, hogy hogyan dönt a máltai igazságszolgáltatás. Lehet fogadni. Nagyon nagy izgalommal várom ennek eredményét. Éppen ezért Jens nem értek veled egyet, hogy a Dali ügyet nem kellene külön felhasználnunk. Azt hiszem, hogy minden ügy, amely őket foglalkoztatja, az megmutatja, hogy mennyire hatékonyan működik az OLAF. Minden ügyből lehet következtetéseket levonni, és egyedi eseteket kell megvizsgálni, hiszen csak egyedi eseteink vannak, és ezen egyedi esetekről van szó. Éppen ezért igencsak üdvözlölném, hogyha megvitathatnánk azt a kérdést, hogy a Dali ügy után hogyan kezeljük a függetlenség kérdését. Azt hiszem, hogy januárban is találkoznunk kellene önökkel, hogy mi lesz, meghallgassuk önöket, hogy mi lett ennek a folyamatnak az eredménye. Nem tudom, hogy mikor zárják le a vizsgálatokat, de fontos lenne számunkra, hogyha tájékoztatnának a vizsgálat eredményeiről. Köszönöm. Elnök, köszönöm a kollégáknak az élénk vitát. Denolf úr, önnek még lehetősége nyílik arra, hogy egy záró nyilatkozatot tegyen. Tessék. Hölgyeim és uraim, mindenek előtt szeretném még egyszer elmondani, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy meghallgattak bennünket. Úgy gondolom, hogy megfelelően hangsúlyoztam a felügyelőbizottság eh, szerepének fontosságát, különösen eh, az online főnyomozati eh, feladatainak ellátása szempontjából, hiszen csak a felügyelőbizottságunk ellenőrzi ezt a feladatot, ezt a tevékenységet hogyha egyetértenek, és biztos benne, hogy egyet fognak érteni, ezt a meghallgatást azzal összegezhetem, hogy fogunk egy levelet küldeni önöknek, amelyben támogatásukat kérjük abban a négy pontban, amitről részletesen beszámoltam, és a spanyol képviselő asszony kérésére a három lépésről szóló munkamegállapodást is megküldjük, amit az OLAF főigazgatójával kötöttünk. Hogyha bármi további kérdésük van, akkor én személy szerint, illetve a kollégáim is rendelkezésükre fognak állni, és természetesen a plenáris ülésünkön is szívesen látjuk Önöket, hogy részletesen megbeszéljük, hogy mi is az, ami most gondot okoz számunkra és az Önök számára. Köszönöm. Köszönöm szépen Dinolf úr, és köszönöm a felügyelőbizottság minden tagjának, hogy eljöttek. Nagyon gyümölcsöző együttműködés, eszmecsere volt ez, és nagyon várjuk a következő találkozást. Köszönöm. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen weiter voran in der Tat. Tisztelt kollégák, lépjünk előre a napirenden. A következő napirendi pont a hetes számú delegációnk Litvániába utazott delegációnkról van szó, és az Ignalina atomerőmű leszereléséről, leállításáról, erről részletesen Beszéltünk már arra, kértük a bizottságot, hogy kiegészítő információkkal lássanak el minket ebben az ügyben. Ezek be is épültek a jelentésbe. Ehelyütt a mai ülésen szívesen üdvözlöm körünkben a Koreper egy állandó képviselőjét Litvánia részéről, Arunas Vinciunaszt, remélem, hogy többé-kevésbé helyesen ejtettem ki a nevét. Ő arra kért, hogy a litván kormány nézőpontjából állásfoglalást tehessen itt körünkben. Eljut, szívesen helyt adok ennek a kérésnek. És aztán javaslom, hogy vegyük tudomásul ezt a jelentést. Üdvözlöm tehát önt, kérem, hogy rövid állásfoglást tegyen ebben az ügyben, hiszen ezt ön óhajtotta, tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, nagyon nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy a szakbizottsághoz szólhatok. Egy Litvánia számára nagyon fontos ügyben az Ignalina atomerőmű kérdésében a csatlakozási szerződésben 2004-ben arról állapodtunk meg, illetve 2009-ben, hogy az Európai Unió támogatást nyújt országomnak ezen óriási feladat ellátásában az atomerőmű leszerelése terén. Ez egy olyan feladat, amit még senki sem végzett el a világon. Történelmi premierről van szó, hogy ilyen típusú reaktort leszerelnek Litvánia a számbevőszéki jelentésben foglaltaknak megfelelően járt el a leszerelési folyamat úton van, két és fél éve elították le a második blokkot, a pénzek felhasználása is megfelelően zajlik, egyetlen kivitelezővel van problémánk, de csak velük találkozott ennek a szakbizottságnak a küldöttsége. Nem bürokratikus problémáról van szó, hanem nukleáris biztonsági kérdésről, az ignalénai kivitelezés nél egy orosz cég lépett fel, elnök úr. Hadd, említ, hadd emlékeztessek le még egyszer, nem mesterséges, bürokratikus akadályokat görgetünk a leszerelés elébe, hanem olyan nukleáris biztonsági kérdések vetődtek fel, ahol nem lehet szó engedményről. A jelenlegi javaslatuk, hogy befagyasszák a finanszírozást, mindenképpen a kompromisszum felé hat a nukleáris biztonság terén, és ez nagyon-nagyon kevéssé szerencsés. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, nagykövet úr, ezt a nyilatkozatot. Én a delegáció konklúzióira tudom csak felhívni a figyelmet, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az ignalinai atomerőműben mikor jártunk, az, amit ön említett, a delegáció egy részének a tárgyalásaira vonatkozik, de most a többi képviselőnek is megadnám a szót a delegációból. Bácsi Tiszúr, tessék! Kedves kollégánk, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az egész delegációnak, amely a Kokóbú részéről Litvániába látogatott, véleményem szerint történelmi szerepet töltött be. 12 éve vannak problémák, amelyeket nem sikerült megoldani, de a e delegációs látogatásnak köszönhetően. Most már részletes vita folyik Litvániában bár nem tudok egyetérteni a delegáció konklúzióival, az Ignalinai látogatás után született konklúziókkal, ugyanis véleményem szerint az egész elég bonyolult helyzetben a szerep leosztás, illetve a felelősségi körök megállapítása nem igazságos. Először is az Európai Bizottság szerepét kellene megemlíteni. A bizottság válaszából egyértelműen érthető, hogy az Európai Bizottság az EBRD-vel karöltve felelős az EU pénzügyi támogatásának megvalósításáért. A konklúzióban az szerepel, hogy bizonyos projektek kivitelezésénél késlekedés van, és ez többletköltséget jelent, ezt értem, ezt értjük, ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy csak a litván fél okolható a késedelemért. 2001-ben kötötött a megállapodás az EBRD és a litván hatóságok között, meg szigorú, világos feltételeknek kell eleget tennie a projektnek a megállapodás alapján. Egy projektmenedzser csoportot kellett létrehozni, illetve egy közös bizottságot létrejött 26 szakértővel a projektmenedzsment monitorozta a kiválasztásukat az EBRD de idővel a menedzsment csoport létszáma csökkent, most már csak hat szakértő dolgozik benne. A főszerepük az volt, hogy a felmerülő problémákat megoldják, leküzdjék, illetve a bizottság tagjait tájékoztassák 43 millió eurót kapott ez a management csoport, a vegyes bizottság is kapott pénzügyi támogatást, illetve évente kétszer kellett Litvániának beszámolnia, de semmilyen reagálás nem történt, csak a látogatás, a mostani látogatás után kezdett el a bizottság a késedelem kérdésével foglalkozni. Tehát felhívnám a figyelmüket, hogy Litvánia nincs egyedül, van három további partner fél is, a bizottság, az EBRD és a kivételező, a Newcamp. Nukem bizonyos feltételeket tárgyaltak meg az EBRD-vel a Nukem részéről a leszerelés érdekében. A második dolog, amit szeretnék elmondani a nukleáris biztonsággal kapcsolatosan, nagykövet úr is mondta, hogy mennyire fontos a nukleáris biztonság, mindennél előbbre való. Litvánia érdekében, illetve többi ország érdekében is áll hogy a lehetőleg hatékonyabban zajoljék le mindez. És hogy semmilyen kételjünk ne lehessen az elvégzett munkával kapcsolatban, az nem veszélyeztetheti a nukleáris biztonságot évek óta zajlik a vita a szolgáltatott dokumentumok vonatkozásában. Nem tekinthető úgy, hogy emiatt szenvedett ekkora késedelmet a munkák kivitelezése. 2017 a végső határidő a csatlakozási szerződés négyes jegyzőkönyve eh, kimondja, hogy eh, a Litvániához hasonló országok óriási eh, terhet kell, hogy vállaljanak, amikor leszerelnek egy ilyen erőművet, és ez nem várható, hogy Litvánia egyedül teljesítse. 2017-es határidőről a delegáció konklúzióiban tett megállapítások nem összeegyeztethetőek az akkori jegyzőkönyvvel. A csatlakozási szerződést jogi szakértőkkel is meg lehet nézetni. Úgy gondolom, hogy ez a látogatás nagyon pozitív fejlemény volt, vannak megoldandó kérdések, meg kell, hogy találjuk a korrektebb, tisztességesebb megoldásokat, és gondoskodni kell arról, hogy minden fél, minden intézmény megfelelően és megfelelő határidőre elvégzi a munkáját. Az Európai Unió első ilyen leszerelési projektje megfelelően lezajoljék. az elkövetett hibákat korrigálni kell, hogy bárhol máshol az EU-ban is megvalósulhasson az ilyen létesítmények leszerelése. Köszönöm. Uh, first of all, I would like to stress that... Először is szeretném aláhúzni, hogy az egész delegációnak az volt a következtetése, hogy az atombiztonság elsődleges fontosság. Ez az első konklúziója a delegációnk látogatása során. Másrészt óriási pénzösszegről van szó az Európai Unió költségvetésben. Ez 1,3 milliárd euró fölött van. Ennyi szükséges az EU részéről biztosítsuk az ignalinai erőmű leszerelését. Érdekes, hogy a az említett jelentésben az előrelépés is szerepel. A litván kormány lenne az egyetlen felelős, ezt nem mondják ki. Ez egy nagyon kiegyensúlyozott konklúzió, nagyon kiegyensúlyozott kötetésre jutott a delegáció. De hát maradjunk ennél az irányvonalnál, kedves kollégák. Mindenki, aki érintett ebben a folyamatban, kell dolgozzék a megoldásom. Azt hiszem, nagyon kár, hogy egyes tisztviselők, vagy egyes médiaképviselők csak erre az egy ö, delegáció részre koncentráltak. Azt hiszem, hogy ezzel az egyensúly ö, felborult. Javaslom, hogy maradjunk annál, amit itt javasoltunk. A múltban nem volt szokás szavazni a delegációs jelentéseken, de szeretnék emlékeztetni rá, hogy ez közvetlen azután történt, hogy Litvániában jártunk. Most már ez három hónapja. Ez volt a látogatás eredménye. Azt javaslom, hogy maradjunk annál, amiben akkor maradtunk. Rendben? Kér, Inge, Geszre kért szót. Zustimmung, weil das Nos, és pontosan ezek voltak a következtetéseink, és azt hiszem, hogy itt van az EU bizottság is, valahol jó lenne, hogyha kicsit napra készítenék az információjunkat, hiszen három hónap telt el, és elnök, köszönöm szépen, talán a látogatásunk ahhoz vezetett, hogy minden probléma megoldódott. A bizottság irányába intézem a kérdést, hogy feloldhatjuk a vészjelzést, vagy hogyan ítélik meg az elmúlt három, hónapok, három hónap előre lépéseit. Kinek adhatom meg a szót? Blumheber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is egy update nagyon érdekes a jelentésük. A bizottság is úgy gondolja, hogy ez prioritás. Nem mondhatom, hogy minden rendben lenne. A az legutóbbi ülésen, részevő ülésen megállapítottuk az ütemtervet. A szerződőfél és a atomerőmű egy úti tervet készített, de egy idő után nem sikerült közös jelentést előállítani. Közös jelentés kell, hogy egyetért a két fél, hogy hogyan fogják ezt megvalósítani. Sajnos számunkra elfogadhatatlan a helyzet. Nem látunk előrelépést, a tényleges megvalósítás. A tényleges megvalósítás azt jelenti, hogy funkcionális, és nincsen biztonsági kockázat. A litván delegáció véleményét teljes mértékben osztjuk. A biztonsággal kapcsolatban nincs lehetőség kompromisszumra. Ezt figyelembe fogjuk venni, a résztvevők decemberben találkoznak legközelebb, és figyelembe veszük az ajánlásaikat, amennyire úgy gondoljuk, hogy segítenek előrelépni, de el kell mondjam, és a jelentésük ezt is megemlíti, hogy a júniusi helyzetnél tartunk. Először fel kell a megállapodást függeszteni, és ez végleges felfüggesztéshez is vezethet. Hát, ez az ebérdétől től független is válhat. A bizottságnak kicsit más a véleménye a teljes befagyasztásról. Volt előrelépés a leszerelésben, a pénzt rendesen kiutalták, hatékonyan, a bizottság csak azt javasolja, hogy függesszék fel. Ez egy opció. Ezt a következő találkozón fog elhangozni. Szeretnénk finanszírozni más projektet, mert van előrelépés. Az egész leszerelési projekt azonban veszélybe került. A bizottság hadd ragadja meg az alkalmat, és mondjam el, hogy komoly aggájaink vannak már jó ideje. Megpróbáltunk módot találni a kérdés rendezésére. A bizottság sok erőfeszítést fordított ebbe, emberi erőforrást is. Nem sikerült közelíteni a két felet. Szeretnénk előrelépést elérni, de ebben a helyzetben nem mondhatjuk azt, hogy elfogadható lenne. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon fontos információ. Még egy kérdést uh, feltehetek. A delegációk látogatásának konklúziójaként arra az eredményre jutottunk, hogy EBRD, EBRD Litvánia bizottság kell, uh, hogy megkönnyítse a kollég az információ áramlás. A kollégák ezzel egyetértetek. A fő aggályunk, és szeretném a nagykövet úrtól ezt kérdezni, a fő aggályunk az, hogy a jövőbeni konfliktusok, amik ilyen óriási problémák természetesek, keredbe kell illeszkedjenek, egy vita rendezési keretbe. A projektet szeretnénk véghez vinni a lehető leg rövidebb időn belül az emberek érdekében és az atombiztonság érdekében. Ez a két elem hatékony, hatásos eh, legyen az atombiztonság szempontjából és eh, költségvetési szempontból is eh, talán a bizottságtól kaphatnánk információt, hogy ez a bizottság már felállt-e. hogyan látják a vitarendezési mechanizmust. Van egy bizottság, nem EBRD Litván, hanem közös steering committee, irányító bizottság. A litván kormány kérése volt, hogy a bizottság kerüljön bevonásra, és így is történt. Korábban nem voltunk ott, most már ott vagyunk minden megbeszélésen. A litvánok ezt értékelik is, ezt kifejezték. Nem látnak módot előre lépésre, hogyha csak ebérdi litván tárgyalás van. Elnök. És a köcsövetési szempontból Elnök úr, nagyra értékeljük az Európai Bizottság munkáját az atombiztonság kérdésében, és más szempontból is. Én is a kompromisszumokat szeretem, elnök úr. Mindig erre törekszem. abból ítélve, amit most hallottunk a bizottság részéről, kijelenthetjük, hogy van valami előrelépés mindkét oldalon. Hadd ismételjem el még egyszer, ez a Közvetés Ellenző Szakbizottság munkának az eredménye. Köszönöm szépen! Talán kompromisszumra juthatnánk az utolsó mondat megfogalmazásában, amely azzal foglalkozik, hogy a finanszírozás leáll 2017-ben a leszerelés finanszírozása. Hogyha ebben egyetértünk, akkor minden fél elégedett lesz. És sokkal nagyobb lesz a politika egyetértés a döntésben. Köszönöm. Ja, Frau Kressel. Kreszle asszony. Ha rajtam múlna, akkor már 2014-ben leállítanánk ezt. Sajnos ezt a módosítást nem tudom támogatni, mert már a kiterjesztés is az Európai Unió önkéntes teljesítménye volt, de hát barátian mondom, hogy sok más út is lett volna. Zigmant, az elnézésedet kérem, de ezt én tényleg nem támogatom. Ja, uh, now? How to resolve it? Hogyan oldjuk akkor ezt meg? Általában ugye összegezzük a jelentést, a bizottság nyilatkozik. Hát úgy gondolom, hogy mondjuk a befagyasztást, felfüggesztés kifejezésre cserélhetjük, figyelembe vehetnénk egy ilyen elképzelést. Miért? Miért ne? Elnézést. Tessék. Fiam. Amellett vagyok, hogy hogyha még messzebb mennénk, hát azt mondtuk, hogy befagyasztjuk, ezt elég gyakran teszi a bizottság ilyen esetekben. Éppen ezért sajnálom az ellen vagyok, hogy engedjünk ebben a pontban. Az a véleményem, hogy az EU bizottságnál mostanáig nagyon áttekintető sikerek, kislépések kerültek megtételre, hogy ha még ebben a formában is ezen kis lépéseket hatalmas nagy lelkesedéssel kísérjük, hát sajnálom, a végkövetkeztetésekben már megállapodtunk, mindannyian, még azok is, akik most nincsenek itt, maradjunk ezeknél. Az Európai Bizottság saját felelősségére költségvetés irányítás keretében más döntést is hozhat, és aztán néhány hónap múlva újra megvitathatjuk az eredményeket. Jens Geyer az EU biztos az én honfitársamat is felkereste ebben az ügyben. Tehát azt hiszem, hogy az eddigi szövegezésnél kellene megmaradnunk mindenképpen. Ki szeretne még, ki szeretne még hozzászólni? Bálcsitis úr. Te és Germa Gressler. Köszönöm szépen. Gressler asszony említette, hogy mindenről megállapodtunk. Őszintén szólva én nem tudok olyanra visszaemlékezni, hogy bárki meg akart volna állapodni velem ebben a témában bármiről. Személyes véleményünket elmondtuk. Egyfajta kötelezettségekről és kötelezettségvállalásokról volt szó itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is, meg az ITRE-ben, illetve más szakbizottságokban is ez volt a helyzet. Esetleg a szöveg apró módosításával ki lehetne lábalni ebből a helyzetből, hogyha az Európai Unió kötelezettségei is szerepelnének, ezt már többször említettük, hogy ezt kérnénk igen, véleményem szerint a két álláspont nem tér el nagyon nagy mértékben. Mindenkit emlékezhetnék rá, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság mivel is foglalkozik. Ugye mi, nekünk az a célunk, hogy minél kevesebb pénzt költsenek el feleslegesen de azt nem tudjuk elfogadni, hogy bárki, függetlenül attól, hogy ez egy kivitelező, vagy egy köztestület, ne tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy minél gyorsabban megoldódjon a probléma. Úgy gondolom, hogy a kont szakbizottság részéről ehhez nekünk ragaszkodnunk kell hogy a hetedik oldalon szerintem azt kellene írni, hogy eh, az Európai Unió eh, eh, és támogatás befagyasztása, amíg ugye meg nem oldódik minden, tehát ehelyett én személy szerint a felfüggesztésre kerül kifejezést használnám, és a vita megoldására, mechanizmust kialakítását szorgalmazzuk. Hát itt gondoljunk bele, hogy a litván számvevőszék azt javasolta, hogy egy EBRD Litvánia vegyes bizottság jön létre. Ez nem a mi elképzelésünk, hanem egy nagyon észszerű javaslatot vettünk át a litván számvevőktől, és a szemvevőszék, vagy hát ott szemvevő hivatalnak hívják, szerintem nagyon logikus javaslattal élt. Hogyha az utolsó pontot tekintjük, tudjuk, kedves Macsetis kollega, hogy a litván kormány nagyon szigorú volt, véleményem szerint egy kicsit udvariatlan is volt a megfogalmazásában, amikor ott ültünk abban a palotában, nem tudom, hogy hogy hívják pontosan. Lehet, hogy rosszul fogalmazok, de egy kicsit furcsa volt a légköre ennek a megbeszélésnek. A litván kormány eh, további pénzt követel, és több ideig fizessük ezt a pénzt. Értjük, itt a több éves pénzügyi keretnél kell erről tárgyalni, erről tárgyalhatnak a létvánok, de titkárság és jó magam delegációvezetőként, hát egy nagyon nyitott megfogalmazást találtunk véleményem szerint. Az Európai Bizottság javaslatáról van szó, nem a mi javaslatunkról, a bizottság hajtja végre ezt, a bizottság a mi végrehajtó szervünk, ugye a parlament végrehajtó szerve, a delegáció támogatja a bizottság javaslatát, hogy 230 millió euró további támogatás álljon rendelkezésre 2014-től 17-ig, és akkor le kell, hogy záruljon minden finanszírozás, illetve az új több éves tervben hát tartalékot kell képezni addig, amíg nem garantált, hogy megfelelően használják fel a pénzt. Mit javasol ön? Hát mi ösztönzést adunk ahhoz, hogy megoldják a problémát. Mi az érdeke az európai adófizetőnek ez, hogy megoldják a problémát? Ki tudja megoldani? Hát nem a költségvetési szerv, hanem a többiek. Bizottság, Ignalina, EBRD, kivitelező, stb. Nem a mi kezünkben van, a dolog, de a delegáció részeseiként az összes érintett felet arra uh, hívjuk fel, hogy ne uh, konfrontálódjanak tovább, hanem a megoldást keressék. Uh, ugye ezt nem hagyhatjuk ki, uh, hiszen ott jártunk. Uh, milyen eszközünk van? Nos, csak a költségvetés áll rendelkezésünkre, csak ezzel kényszeríthetjük az érintetteket, a szerepvállalókat arra, hogy asztalhoz üljenek. Uh, Úgyhogy úgy gondolom, hogy ki kell tartanunk a delegáció konklúziója mellett. Most, hogyha van jobban emészthető megfogalmazás, akkor én abban benne vagyok. Költségvetési ellenőrzési szakbizottságként jó lenne, hogyha egységesen tudnánk fellépni, hiszen ugyanaz a célunk, a megközelítésünk, hogy ugye az adófizető pénzén örködjünk. Bacsetis úr, tisztelt elnök úr, én teljes mértékben egyetértek önnel, hogy a végső célunk a folyamat felgyorsítása illetve a pénz hatékony felhasználásának biztosítása. Ugyanakkor a leszerelésnél a legfontosabb szempont mégis a nukleáris biztonság kell, hogy legyen. Hogyha itt csak az EU alapok abszorbálása került volna szóba, érteném, de van itt egy másik probléma is. 2017 utáni időszakra talán lehetne valami más megfogalmazást találni, hogy a bizottság, az Európai Bizottság esetleg értékelhetné a jövőben a helyzetet, vagy mindhárom fél tárgyalóasztalhoz ülhetne, és világosabb megoldásra juthatna, de véleményem szerint ez a nagyon szigorú elvárás, hogy 2017-ben álljon le a finanszírozás, szerintem nem egyeztethető össze azzal a legfőbb, legmagasabb rendű célral, hogy a régiót biztonságosabbá tegyék, tegyük látom, hogy nem értünk egyet, de kérem a többi képviselőtárstól, hogy valamilyen kompromisszumra jussunk azért. Ki szeretne még hozzászólni? Marinescu urat láttam, jelentéstevőként, tessék. So. Köszönöm, elnök úr. Én nem voltam része a delegációnak, de ö, több hónappal ezelőtt felkerestem Ignalinát. Azt hiszem több másfél éve volt ez már. Elolvastam nagyon alaposan a jelentést, és nagy meglepetésemre azt tapasztaltam, hogy semmilyen előrelépés nem történt a leszerelési folyamatban. Gyakorlatilag ugyanaz a helyzet ma, mint másfél évvel ezelőtt. És ez nem szolgálja az állampolgárok és általában Európa biztonságát. Úgyhogy egyetértek a delegáció konklúzióival, és mint tudják, a több éves pénzügyi kerethez tartozik egy rendelet, ami a pénzek jövőbeli kiosztásával foglalkozik 2014-2020-ra nézve. És az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ez legyen az utolsó időszak, amikor a három atomerőműre még pénzt adnak. Úgy gondolom, hogy ez egy bölcs javaslat. azt javasolják, hogy a, pénz csak egy nagyon alapos megállapodás keretében juttatják megfelelő feltételekkel, ugyanis a a csatlakozási szerződés nagyon homályos megfogalmazására hagyatkozni nem megfelelő munkamódszer ebben a házban. Azt kell tekinteni, hogy hogyan lehet megoldani a problémát, ugyanakkor, hogy hogyan lehet az európai pénzek fölött örködni. Mert nagyon könnyű pénzt kérni, pénzt elkölteni, mert sokkal bonyolultabb, mert minden projektben vannak még pénzek, amiket el lehetne költeni a jelenlegi pénzügyi időszakban, energetika terén is volt egy sor kérés a csatlakozás idején, nem csak az atomerőmű leszerelés témájában. Azt kérem, hogy más legyen a hozzáállásunk, máshogyan gondolkodjunk erről, Szerintem jogos, hogy a tagállamok kérik a finanszírozást, hiszen ez szerepelt a csatlakozási szerződésben, de az nem szerepelt a csatlakozási szerződésben, hogy az EU-nak száz százalékban állnia kellene a leszerelés költségeit. Összegzésképpen azt gondolom, hogy a delegáció megállapításai rendben vannak, és ragaszkodnunk kellene a konklúziókhoz. Nem szeretném kisajátítani a szót, de szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet az én jelentésemmel, mert először fordul elő, hogy olyan helyzetbe kerültem, hogy leállították a jelentéskészítést, ebben a szakbizottságban, majdnem végső szakaszban, mikor benyújtották a módosítókat már, és szerintem ok nélkül vetettek véget ennek a folyamatnak. Aztán most a delegáció ellátogatott Ignalinába. Hát szeretném tudni, hogy mi a helyzet a jelentéssel, mi következik most? Új határidő a módosítókra, és meg fogjuk-e szavazni, meg kellene szavazni ezt a jelentést? Okay, thank you very much. It... Rendben, köszönöm szépen. Elhalasztottuk, nem tudom, hogy mikor tehetjük napirendre, de meg kell tennünk, mert elhalasztottuk az információ ö, meg fogja kapni. Most már újra napirendre tűzhetjük. Rendben, kedves kollégák, most pedig azt szeretném megállapítani, hogy konklúzóra jutottunk. Úgy értettem, hogy óriási mennyiségű információ és nyomás áll ö, itt rendelkezésre. Ahogy Marinescu kolléga mondta, Ignalinában járt másfél éve Eh, és eh, van előrelépés, mint ahogy a bizottság mondta, de ez az előrelépés lassú, túl lassú. Ezért született ez a látogatás ötlete. Eh, nem mi gondoltuk ezt ki, hanem az, állam, az Európai Számbevőszék. És ezt figyelembe vettük. Milyen jelzést adunk a résztvevőknek, az érintetteknek? Ez a kérdés, ahogy a konklúzióban megfogalmaztuk, erős jelzést kell adnunk parlamentként. Gyorsítást szeretnénk az atombiztonság és a polgárok érdekében. Azt szeretnénk, hogy az egész program végrehajtása felgyorsuljon. Ez világos jelzés ez a delegáció látogatásának az eredménye. Azt hiszem, hogy ennél a szövegnél maradhatunk. Szigmás, tessék. Néhány megjegyzés. Reagálnék Marinescu kolléga szavaira. Kicsit csodálkozom azon, amit mondott, hogy a ö, csatlakozási szerződésnek absztrakt a megfogalmazása, ezzel nem szívesen értenék egyet azzal a nyilatkozattal, hogy a rendelkezések egyike másika a ö, csatlakozási szerződésben nem világos. Köszönöm. Ha kezdtem, Asszony, tessék. Először is itt bent jéghideg van ebben a teremben, másodszorban kedves Sigmantes, értem, és nem tudom, mit tennék, ha az én kormányomnak kellene ezt a keresztet viselnie, tehát mögötted állok, de parlamenti képviselők vagyunk, és egy másik következtetésre jutottunk. Elismerjük, hogy más a véleményed, de sajnálom, nem tudlak támogatni. Én más következtetésre jutottam, és van még itt egy jó pár ember, tehát nagyon sajnálom, nem tudjuk támogatni, amit te mondasz. Nagyon bátran küzdöttél, és a kormányodnak ezt meg kell erősítenie. Rendben. Akkor a befagyasztott szó helyett legyen felfüggesztett, és akkor itt azt hiszem le is állhatunk, világos érzést adunk minden érintetnek. A nagy követúra tudom biztosítani, hogy nagyon könnyű a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságot meggyőzni, hogyha megfelel az előrehaladás. Egy, két, három év is kellett az európai eh, számvevőszék is ez figyelemmel kísér, és szeretnénk eh, látni a gyorsulást és a megoldást. Azt hiszem, hogy a kollégák itt nagyon könnyen meggyőzhetőek. Rendben, köszönöm szépen. Most akkor vége a napi rendnek ma délutánra. Köszönöm szépen. Köszönöm valamennyi résztvevőnek. Itt véget ér a nyilvános ülésünk. A nyilvános ülést lezárom. Marineszkóral közlöm, hogy a jelentését mikor fogjuk majd napirendre venni. És köszönetet mondok ehelyütt a bizottságnak, a szemvevőszéknek, a titkárság munkatársainak, és természetesen a tolmácsoknak is, és mindenkit kérek, hogy egy rövid szünetet követően kezdjük meg majd a zárt ülést, a zárt koordinátori ülést, tehát 3-4 perc múlva folytatódik a koordinátori üléssel.